és vitelt zárom, a szavazásra melynek során később kerül sor. Lépjünk tovább a következő témánkra, ami egyébként még azt kell mondom, hogy a FEM, azaz a Nőjogi Bizottság véleményét illeti, az ECON szakbizottság eh, jelentéséhez készítették ezt, a nemek közötti eh, egyenlőtlenség a digitális eh, vagy kibervilágban. Nos, ezzel kapcsolatban a határidőn belül semmiféle indítvány nem érkezett a szavazás kapcsán, így a házszabály értelmében ezt a vélemény, vélemény tervezetet szavazás nélkül elfogadatnak tekintjük. Köszönöm szépen a bejelentés után az utolsó napi rendi